országból, vagy milyen párt soraiból érkezünk, független attól, hogy melyik európai intézményben dolgozunk, közösen kell a fellépnünk. Grazie, Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Most lezárom a vitát. L'ordine del giorno. A napirend folytatása a tanács és a bizottság nyilatkozatai témája pedig a homofóbia elleni küzdelem Európában. Rögtön visszaadom Vammen miniszter úrnak a szót. Madam President, honorable member. Elnök asszony, igen tisztelt biztos asszony, képviselő urak, mint a rasszizmus és a szexizmus, a homofóbia szégyen folyt az európai értékeken. Fenyegeti az egyenlőség érvét, felfordítja a tolerancia érvét, és veszélyezteti az emberek méltóságát. Éppen ezért a tanács és a parlament válvetve küzdenek a homofóbia ellen állandóan ébernek kell lennünk, hogy fellépjünk a diszkrimináció ellen. Arról van szó, hogy védjük azokat az értékeket, amelyek az ENSZ emberi jogi egyezményében szerepelnek, az ENSZ egyéb egyezményeiben, az európai jogszabályokban. Nem csupán a szexuális irányultságról és identitásról van szó. A szabadságról is szó van, a szólásszabadságról, a gyülekezési szabadságról, és önmagunk nyilvános kifejezési lehetőségéről is. A tanács jogalkotóként már tett lépéseket, hogy megvédje az európai polgárokat a diszkriminációtól a munkahelyi egyenlő bánásmódról szóló rendelet egy nagyon fontos jogalkotási darab. Így a kor, vallás, nem és a szexuális irányultság alapján történő diszkrimináció illegális a munkáltatók számára. A munkáltatók nem diszkriminálhatnak sem, senkit azért, mert véletlenül meleg vagy leszbikus. Az európai polgárok egyenlő bánásmódban részesülnek az iskolában, amikor egy házat bérelnek, amikor orvoshoz mennek. Senkinek sem szabad diszkriminációtól tartania a szexuális irányultsága miatt. Senkit sem szabad kitenni zaklatásnak és bántalmazásnak szexuális irányultsága miatt. A bizottság új irányelvet javasol, melyben hatékonyabb védelemben részesülnének a szexuális orientációtól függetlenül az emberek eh, most a munkahelyen kívül, az összes területen. A javaslat megtárgyalása nem volt könnyű. A tanács 2008 óta vizsgálja a szöveget. Minden tagállamra szükségünk van, hogy egyetértsen, mielőtt elfogadhatjuk ezt a joganyagot. Azonban a munka folytatódik. A Dán elnökség pedig haladási jelentés mutat be a júniusi EBSCO tanácson a jogalkotás az emberi jogok alapköve. De önmagában nem elégséges. Egy másik eszköz a tudatosítás. A be, beállítás, a gondolkodásmód megváltoztatása nagyon hosszú folyamat. A parlamentben és a tanácsban 2007 óta, az egyenlő esélyek éve óta foglalkozunk a témával. Emlékeztetjük azóta polgárainkat, hogy mindenki azonos bánásmódban kell, hogy részesüljön, függetlenül nemétől, korától, szexuális orientációjától, és így tovább. Kedves kollégák, folytatnunk kell ezt a munkát. Az alapjogi ügynökségek is figyelemmel kísérik az esetleges szexuális orientációval összefüggő jogsértéseket. Az Európai Parlament is figyelemmel kíséri ezt a folyamatot. Elég, hogyha egy pillantást vetünk az újságokba, hogy megtudjuk, hogy a homofób atrocitások Európában és a világon máshol is a mindennapok részét képzik. Az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy megvédje a nem megfelelő védelemben részesülő szexuális kisebbségeket. Az Európai Unió éllovas a homo, bi, transzexuálisok és a leszbikusok jogának védelméért. Ennek a háznak a felelőssége, a bizottság és a tagállamok felelőssége, hogy senkit sem diszkrimináljak. Köszönöm, elnök asszony. Grazie, ministro. La parola alla Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig megadom a szót Redi asszonynak. Tisztelt elnök úr, a múlt héten ö, ünnepeltük a nemzetközi napját a homofóbia és transzfóbia ellenes küzdelemnek és akkor a bizottság részéről egy nyilatkozatot is tettünk. Szeretném megerősíteni itt, és a választott képviselők előtt, hogy a homofóbia és a transzfóbia elfogadhatatlan emberi méltóság sértő lépések, és teljes mértékben összeegyeztethetetlenek az Európai Unió alapértékeivel. Éppen ezért a bizottság teljes mértékben elkötelezte magát, hogy fellép ezen jelenség ellen minden lehetséges eszközzel mint ö, alapjogokért felelős ö, elnök feladatom, hogy biztosítsam az egységes bánásmódot, hogy ez, éri, ez mindig érvényesüljön mindenhol és mindenki számára. Ö, a biszexuálisok, a transzszexuálisok, leszbikusok, homoszexuálisokat meg kell védeni a különböző gyűlöletbeszédtől, diszkriminációtól, intoleranciától és bűncselekményektől. Ezt valamennyien tudjuk és azt is tudjuk, hogy a mi alap szövegeink, mint a karta, tiltják a diszkriminációt a szexuális beállítottság alapján. Ez kifejtésre került az éves jelentésben is, amely arról szól, hogy a karta hogyan kerül alkalmazásra. A bizottság biztosítani kívánja, hogy ezt valamennyi Európai Uniós fellépés és a tagállamokban is, amikor uniós jogot hajtanak végre, ez tiszteletben tartásra kerüljön. A diszkriminációt a tiltják az irányelveink is, többek között például a foglalkoztatási irányelv. A bizottság jogalkotási javaslatot tett annak érdekében, hogy ezt a tilalmat kibővítse szolgáltatásokhoz, szociális védelem és oktatáshoz való hozzájutás területén is és sajnálatos módon ez a jogszöveg egyelőre zsákutcában van a tanács szintjén, és várjuk a jelentést, amit az elnökség fog majd készíteni arról, hogy milyen erőfeszítéseket tettek, hogy ez a jogszöveg előbbre mehessen. Sajnos ehhez egyhangú álláspont kell a tanácsban, és ezért blokkolódott ez. De a nagy többsége a tagállamoknak támogatják ezt a joganyagot nem csak jogszabályaink vannak, hanem a bíróság is már több alkalommal megerősítette a joggyakorlatával, hogy a nemek közötti egyenlőség a foglalkoztatásban, a szolgáltatásokhoz, árukhoz való hozzájutás területén ugyancsak tilos a nemek alapján történő megkülönböztetés. Tehát a jogalapot tekintve minden világos kétség nem férhet ahhoz, hogy milyen jogalapon nyugszik Európa. Ráadásul természetesen oda kell figyelni, és az Európai Bizottság odafigyel folyamatosan, és minden egyes parlamenti kérdésre, petícióra reagál, ahogyha ilyen gyakorlatról szerzünk tudomást független attól, hogy ez uniós kompetencia is. A ö, ö, leszbikusok, homoszexuálisok, transzexuálisok elleni ö, bűncselekmények, mint például a Isjan Zahi belga fiatal meggyilkolása esetében történt. Az alapjogi ügynökségnek a feladata, hogy egy felmérést kérjen a gyűlöletből fakadó bűncselekményekről valamennyi tagállamban, és Horvátországban is, mert pontosan kell, hogy legyenek bizonyítékaink, nem csak akkor, amikor már egy bűncselekmény történt, hanem hogy azt is lássuk, hogy hol történnek a bűncselekmények, hogy jobban megértsük a tendenciákat e vonatkozásban. Ezzel párhuzamosan a bizottság a felvilágosító tevékenységét is folytatja egész Európában, hogy fellépjen a diszkrimináció ellen, illetve segítse a ö, sokszínűséget és ez különösen fontos a civil szervezetek és a nemzeti hatóságoknak a bevonása, hogy a szexuális orientációval kapcsolatos, illetve a nemi identitással kapcsolatos bűncselekményeket megelőzzük. Amit Európában teszünk, azt tesszük külföldön is, Európán kívül is. A külszolgálat nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen komoly nehézségeik vannak ezeknek a közösségeknek más országokban, Oroszországban, Moldovában, ahol nem csak diszkriminálják őket és erőszakosan lépnek fel ellenük, de még bűncselekménynek is tekintik ezeket a magatartásokat. És az Európai Unió ezt határozottan elítéli. Ezen országok hatóságait felhívta, hogy a nemzetközi jogi kötelezettségeinek tegyenek eleget, és a az egyenlőség és méltósággal kapcsolatos kötelezettségeket tartsák be. Kathy Estoni maga is elítélte a homofóbiát, amikor május 17-én, és felhívta a kormányokat, hogy alka- egységes módon alkalmazzák az emberi jogokat, függetlenül az adott személy nemi vagy identitásától és ezt megteszi minden olyan, olyan alkalommal, amikor az unión kívül tesz látogatásokat, és ezt nagyon határozottan teszi. Hölgyeim és uraim, mint Európai Unió igazságügyi biztos, a továbbiakban is itt Európában mindent el fogok követni az alapjogok védelme érdekében, azon jogok védelmében, amelyekre az Európai Unió épül. És ezt nem csak, és ezt teszem ezt nem csak a nemzetközi homofóbia ellenes napon, hanem az év valamennyien napján, mert a homofóbiának nincsen helye Európában. Grazie, commissariat. Köszönöm szépen, Réding biztos asszony. Most a frakciók felszólalói kapnak szót. Az első Buszottil úr a néppárt nevében. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt alelnök asszony. A néppárt elítéli a homofóbiát, és a homofóbiát nem szabad megtűrnünk. Ezt mi konzekvens módon hangoztattuk is. Ezt a lehetőséget megragad, is megragadjuk, hogy ezt hangsúlyozzuk. Nincs helye Európában a diszkriminációnak, semmilyen diszkriminációnak, és a homofóbia is ide tartozik. Kicsit korábban, a mai nap során az összes frakció leült egy asztal mellé, hogy egy közös állásfoglalást írjon, amely elítéli a homofóbiát, és pedig egy hangon. Ez a dolog azonban nagyon sok ellentmondást és érzelmet is felszínre hoz. A néppárt a dolog lényegére koncentrál, és ez pedig a homofóbia. A néppárt pedig két pontot szeretne kihangsúlyozni. Az első, emlékeznünk kell arra, hol vannak a kompetenciánk határai, mit tehetünk és mit nem tehetünk meg. Figyelembe kell vennünk a szubszidiaritás elvét is, ez pedig az Európai Unió egyik alapelve. Ez azt jelenti, hogy ami a nemzeti kormányzatok kompetenciájába tartoznak, maradjanak nemzeti szinten. A második megjegyzésem az, hogy el kell kerülnünk azt, hogy egyes országokat elítélünk, főleg olyan esetekben, amikor nem egy adott tagállam kormányzata felelős egy bizonyos kezdeményezésért vagy atrocitásért. A homofóbia, elnök asszony, elfogadhatatlan, és garantálnunk kell, hogy száműzzük Európából és másonnan is. Azonban annak érdekében, hogy ezt hatékonyan megtehessük, hitelesnek kell lennünk, józannak kell lennünk, és nem érzelmi alapon kell politizálnunk. Tiszteletbe kell vennünk azt is, hogy hol vannak a határaink, de hangunk kell szólnunk. Köszönöm. Köszönöm. Most az S és D frakció nevében Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm Buszotir úrnak a hozzászólását, és remélem, hogy valamennyien egységesen a homofóbia ellen tudunk majd szavazni. A homofóbia tönkreteszi az életet, tönkreteszi azoknak az életét, akik ezt gyakorlati csak úgy, mint azok, akik elszenvedik a homofób bűncselekmények elszaporodtak a kontinensünkön, ahogy ez elhangzott. Ennek a fiatal embernek a halála Brüsszelben egyszerűen azért, mert homoszexuális volt. Azok, akik Moldovában kerültek, Ukrajnában, Oroszországban büntetésre. Ez egy visszalépés. A diversitást, a sokszínűséget kellene üdvözölni hanem azt kell mondani, hogy a megfelelő védelmet kell, hogy adjanak az intézmények az állam, és egy nagyon szűk és sztereotípiák ellen fel kell lépni értelmetlen. Két ö, ö, iker, akik együtt ö, születtek ugyanazoktól a szülőktől, ugyanúgy néznek ki, és az egyik ö, a, úgy nyilatkozik, hogy homoszexuális, a másik pedig heteroszexuális. Éppen ezért a, az oknál az állam, az intézmények ezt a gyereket védték, amint ez kiderül, nem adja már ugyanazt a védelmet, a, a, még az oktatásnál is azt mondják, hogy jó, helyes, hogyha az valaki, ami. De a tört és ez a történelem folyamán is mindig így volt, és az Európai Parlamentben és más parlamentekben miniszterelnökök is voltak, de elfolytjuk ezeket az embereket a nyomással de jobb oktatással, neveléssel tudunk segíteni abban, hogy ezek az emberek olyan egyének legyenek, amilyennek születtek, akik megérdemlik a szeretetet és hogy szerethessenek. Teljes mértékben egyetértek Buszutil úr azzal, hogy a kompetenciáinknak a kereteit be kell tartanunk. De nem szabad, hogy a törekvéseinket korlátozzuk ez rendkívül fontos, és úgy gondolom, ha csak meg nem nevezzük azokat az országokat, amelyeknél hiányok vannak, akkor csak azokat ö, bátorítjuk, akik olyan szabályokat, törvényeket hoznak, amik homofóbak és nem azonos módon kezelik az embereket. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, engedjék, hogy azzal fejezzem be. Van egy személy, aki megtapasztalta e házban a ö, homofóbiát. Két ö, homoszexuális személy ezt nagyon nyíltan megtapasztalta. Miért? Azért, mert azzal lehetőség volt, hogy egy ö, családom oktata, volt oktatásban részesültem, és eljutottam oda, hová, és erre büszke vagyok. Voltak törekvéseim, de lehetőséget minden egyének kell adni az Európai Unióban, és azon kívül is. Köszönöm szépen figyelmüket! Grazie per... Köszönöm szépen! Most az ALDE frakció nevében Intfeld asszony két percre. Köszönöm, elnök úr. A korábbi témánk az eurozóna válságáról szólt, és a stabilitásról beszéltünk a mentési alapról, és most csodálkozom, hogy ne adjunk egy ilyet, egy ilyen garanciát az Európában élő homo, trans, bi és leszbikus embereknek, hiszen nekik is szükségük lehet egy mentési alapra hiszen nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, mint a többi európai polgár. Esetleg javasolhatnánk egy ilyen alap létrehozását, hiszen ez nyilván nem a megoldás. A megoldás az az, hogy Európai Unióként ugyanazt a védelmet adjuk mindenkinek, ugyanazt a jogot adjuk mindenkinek, mindenhol az Európai Unióban és nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a háznak a tagja vagyok, amely tényleg képviseli a homóbi, transzexuálisok és leszbikusok jogait. Elkötelezettek vagyunk a homofóbia ellen. Buzutil úr nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a néppárt is támogat minket, hiszen itt az állásfoglalás mögött összpárti egyetértés van. Ez pedig a saját államainknak is üzenet de üzenet Oroszországnak, Moldovának, nagyon sok országot említhetnék még, ahol diszkriminálják az érintetteket. Van egy utolsó pontom, kollégák, a gyűlöletbeszéd. Politikai vezetők, vallási vezetők gyűlöletbeszéde nem ártatlan, hiszen olyan klímát teremt, ahol gyűlölet van, intolerancia és erőszak. Az utolsó megjegyzésem ismét Buszuttil úr címére. A diszkrimináció nem kevésbé rossz, mint a homofóbia, hiszen hogyha toleráljuk a diszkriminációt, akkor ezzel üzenetet küldünk, hogy vannak egyenlőbbek és kevésbé egyenlőek. Kollégák, mindenkit szeretnék megkérni, hogy támogassa holnap az állásfoglalást. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Lunacek asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Körülbelül egy héttel ezelőtt, vagy még nem is volt egészen egy éve, hete volt a homofóbia ellenes nap, és itt egy videóüzenettel ünnepeltük a parlamentben, és nagyon sokan Reding biztos asszony és mások is azt mondták, hogy a fiataloknak, hogy javul a helyzet Európában. És én magam, mint leszbikus, azt látom, hogy legalábbis egy kontinens egyes részein nem annyira jó a helyzet. Tudom, hogy milyen a félelemben élni, milyen félni, hogyha valaki kézenfogva megy a szeretett személlyel, vagy megcsokolja, elbúcsúzik mondjuk egy pályaudvaron. És a homofóbia a félelemről szól. Ez benne van a szövegeinkben is. Irracionális félelem, a homoszexuálisok, leszbikusok, transzszexuálisok részéről. Ez ugyanolyan, mint az antiszemitizmus, a szexizmus. Ezt valamennyi amelyen el kell, hogy ítéljük, és biztosan kell lenni abban, hogy az embereknek nem kell félniük attól, hogy teljes mértékben megéljék életüket. És ahogy a dolgok sok helyen javultak ezen a kontinensen, mégis komoly aggodalomra van, komoly aggodalomat látunk. Oroszországban, Moldovában és más országokban is előfordul, hogy jogszabályokkal próbálják a tiltani azt, hogy nyilvánosan beszéljenek a homoszexualitásról. Ezért nagyon fontos, különösen a fiataloknak, akik megnyilatkoznak, és ez tőlünk függ itt az Európai Unió különböző szintjén, hogy a homofóbia ellen fellépjünk, elítéljük, stratégiákat dolgozzunk ki, és ütemtervet készítsünk, ami segít leküzdeni a homofóbiát, és azonos jogokat biztosít a homoszexuálisoknak, leszbikusoknak, hogy ezen a kontinensen elítélésre kellően a homofóbia, és nem olyan dolog, amit bárki is támogatna. E Az ECR nevében Kirkhope úr egy percre. Elnök asszony. George Weinberg mondta egyszer, a homofóbia gyökerei a félelem, félelem és még több félelem. Ha az emberek félnek a gazdasági helyzetük miatt, és valahogy mégiscsak tenni akarnak valamit, akkor más emberek kárára élik ki a félelmüket. Más és más felfogásunk van arról, hogy az Európai Uniónak mi a szerepe. A szociálpolitikában az Európai Uniónak korlátozott a kompetenciája. Azonban furcsa az, hogy néhány ország gyorsabb, néhány ország lassabb az egyenlőség megvalósításában. Szerintem nagyon fontos az, hogy egységesek legyünk, és kijelentsük, hogy a földrészünk alapvető érték az, hogy mindenki ugyanazt a méltóságot, ugyanazokat a jogokat élvezhesse szexuális orientációja figyelembevétele nélkül. Köszönöm. Eh, Mr. Kirkhope. úr elfogad egy kék kártyát. Thank you. Uh, Mr. Köszönöm. Kirkhope úr. A konzervatív eh, koalíció miért eh, ellenzi az azonos neműek házasságát? My response to that... A válaszom az, hogy a koalíciós kormány igazából más országokra is nyomást fog gyakorolni, hogy nemzetközileg is elismerjék az azonos neműek közötti kapcsolatot és polgári házasságot. Köszönöm. A GUE nevében De Young képviselő másfél percre. Elnök asszony, az elmúlt szombaton magyar politikusokkal és újságírókkal volt alkalma vitát folytatni, és az egyik döntő pontja volt ennek a vitának, amely a, het, amely a család fogalmát a heteroszexuális párokra korlátozza. Ez gyakorlatilag már a homofóbia irányában mutat. Nagyon sok olyan kelet-közép-európai ország van, eh, ahol fölüti a fejét a homofóbia vagy a transzexualitással, transzexualitás nyilvános említésével kapcsolatos vita. Úgy gondolom, hogy jó példával kell előjárnunk a homofóbia elleni felépésben. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek az LMBTI közösségek számára megfelelő életvitelt biztosítanak. A valóságban az a helyzet, hogy nagyon sok európai országban rosszabbodott ezeknek a közösségeknek a helyzete, így hát a feladatunk az, hogy arról gondoskodjunk, hogy javuljon az ő élethelyzetük. Támogassuk azokat az embereket, akik bátrak vállalni a sorsukat, akik szint vallanak, és akik a saját helyzetükről a valóságot mondják. Úgy gondolom, alelnök asszony, hogy csak az lesz a megoldás, hogyha az Európai Unióban megfelelő szabályozást hozunk. Én csalódott vagyok, amikor egy eh, szóbeli kérdésre azt a választ adta, hogy ön nem hajlandó már most beszélni a, ezeknek a közösségeknek az egyenlő elbánás módjáról. Grazie, ora la... Köszönöm szépen. A szót most a többieknek adom át, és most Strifler Kedves kollégák, a közelmúltbeli fejlemények az európai országokban azon korlátozásokkal, ami a találkozás, illetve a kis a véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatosak, nagyon is aggasztóak több tagállamban és más harmadik országokban is megjelentek a homofóbiák, erőszakos beszédekben és még gyilkosságok is történtek. Jogszabályokat is elfogadtak a homoszexuális propaganda ellen. A mi intézményünk nem lehet vélemény nélkül ezekkel kapcsolatban. Oroszország, Ukrajna, Lettország, Littánia, Magyarországnak is a diszkrimináció mentességet garantálnia kell, és ezeket a jogokat az emberi jog, nemzetközi emberi jog szerint felül kell vizsgálnia. A bizottságnak, a tanácsnak ezeket a tilalmakat figyelembe kellene venni, és megfelelő intézkedéseket kellene meghozniuk a bilaterális párbeszéd kapcsán és az, az európai szomszéd megvalósítsák politika keretében. Nagyon sajnálatos, hogy még az Európai Unióban is ö, személyeknek az alapjogait nem tartják teljes mértékben tiszteletbe. Csak határozottan el lehet ö, ö, ítélni a ö, szexuális beállítottság alapján történő ö, ö, ö, bűncselekményre való felszólítás. Ugyanakkor a gyerekeknek eh, biztonságra van szükségük a szexualitásukkal kapcsolatban. Az ilyen információkat illegálisan nehezen hozzáférhetővé tenni, az katasztrofális az Európai Unió számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig eh, Guillaume képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hetedik éve ünnepeltük a homofóbia ellenes nemzetközi napot, de mondhatjuk-e ma azt, hogy it's getting better. Még akkor is, hogy örülhetünk annak, hogy a homoszexualitás már nem büntetendő, mégiscsak azt mutatja a jelen, hogy küzdenünk kell, fel kell lépnünk az erőszak ellen, amit ezek a személyek nap mint nap elszenvednek. Nagyon sok országban a világban a nemzeti vagy regionális kormányok olyan jogszabályokat hoznak, hoznak, amik büntetik azt, amit ők propagandának, homoszexuális propagandának minősítenek. Nagyon sok országban az, hogy valaki megéli a homoszexualitását, vagy más nem szerint él, mint amire született, ez büntetendő, vagy rossz szemmel nézik ez nagyon fontos, hogy ezeknek a személyeknek nemzetközi bizt- védelmet biztosítsunk. A saját országainkban is azt látjuk, hogy az egyenlőségig az út még nagyon hosszú. Ezeket a személyek nagyon gyakran stigmatizálják, elfogadhatatlan mértékben, és sokszor erőszaknak a, is ki vannak téve. Az öngyilkossági arány ezen fiatalok körében ugyancsak figyelemfelkeltő. Ahhoz, hogy visszaszorítsuk ezeket a fellépéseket, itt három lépésre van szükség. Az első az oktatás iskolai programokon, hogy az előítéleteket felszámoljuk. A sztereotípiák ellen kell fellépni minél korábban. A következő a homoszexuális párok házassága és örökbefogadási jogának a megvalósítása. És végezetül pedig a trans transzfób és homofób káromkodásokat, egyebeket ugyanúgy büntetni kell, mint az antiszemita megnyilvánulásokat. Köszönöm, Latford a kapszót köszönöm. Nagy örömömre szolgált, hogy Nagy-Britanniát idézték, mint azt az országot, ahol a leginkább elfogadják a szexuális orientáció különféle formáit. Kesman úr, gratulálok. Azonban eh, egyetértek Buszutil úrral is, hogy eh, a családi, házassági törvények nemzeti kompetenciába tartoznak, de hogyha egy azonos nemű házas pár átköltözik egy másik országba, akkor elveszti házastársi jogait, a szülői jogait is. Az Európai Unióban is eh, tovább él tehát a diszkrimináció, ami pedig undorító és elítélendő következménye pedig gyakran az elő, erőszak, sőt a gyilkosság. Örülök, hogy Simon Busuttil és pártja is támogatja a közös pártatárokon átnyúló megalapodást. Nemrég nekünk volt egy javaslatunk, és most lehetséges a haladás, hiszen most már lehetséges az azonos neműek házassága. Köszönöm. Most uh, Posselt úr kapszott két percre. Tisztelt elnök asszony, először is szeretnék Latford kollégának azt elmondani, hogy ma este dönti el a frakciónk, hogy az állásfoglalási indítvány támogatja-e. Hogyha megnézem a mai vitát, akkor inkább a nemre hajlok, méghozzá a következő okból. Én a homofóbiának elkötelezett ellensége vagyok, és az emberi jogoknak az elkötelezett híve. Ugyanakkor nincsenek eh, LMBT jogok, ez butaság. Csak emberi jogok vannak. Természetesen az emberi jogok számára, és természetesen a homoszexuális emberi jogai számára is megfelelő megoldásokat kell találni. Nem szabad őket, diszkriminál, nem szabad őket diszkriminálni. Van egy diszkrimináció ellenes paragrafus is a szerződésünkben, vannak antidiszkriminációs jogszabályok is, és van az emberi jogi karta is ahol ezeket nem tartják be. Ezeket az eseteket fel kell mutatnunk, meg kell neveznünk az Európai Unión belül, és természetesen szükséges ezek ellen jogi lépéseket tenni, ezt kell, hogy a feladatunk legyen. De hát nem erről beszélünk itt, itt most teljes idő alatt az úgynevezett homoszexuális házasságról beszélünk, ezt támogathatjuk, ellenezhetjük, de ennek semmi köze az emberi jogokhoz, és semmi köze az emberi jogok alapvető kartájához. Az alapjogi kartában kifejezetten benne van, hogy minden állam saját maga döntheti el, hogy hogyan definiálja a családot és a házasságot. Ezt az alapjogi kartába kifejezetten belevettük annak érdekében, hogy Németország és Magyarország vagy más országok számára lehetővé tegyék, tegyük, hogy meghatározzuk, meg hogy meghatározzák, hogy mi a házasság, hogy az egy nő és férfi közötti kapcsolat. Ez egy olyan alapvető jog, amit az alapjogi kartában biztosítunk. Ezt nem szabad egy kalap alá venni a homofóbiával. Lehet ezt kritizálni, de nem szabad egy kalap alá venni azokkal a rendkívüli eseményekkel, amit például Putyinnak köszönhetőek Oroszországban. Az elmúlt Strasburgi plenáris héten figyelmeztettem, hogy nem szabad az emberi jogokat ideológiai szempontból kifordítanunk. Túlságosan értékesek ahhoz, hogy a társadalmi propagandával egy kalap alá vegyük őket. Éppen ezért a mai eh, vitában megszólaló hangok számomra nem elfogadhatóak. Eh, én nem támogatom a homofóbiát, az emberi jogok megsértését, de nem támogatom az ideológiai propagandát sem. Köszönöm. Most Gönc képviselő asszony másfél percre

Elfogad egy kék kártyát? Posselt úr? Köszönöm. Gönc asszonytól megkérdezném, hogy tudja-e, hogy a Fidesz kormány a Jobbik párt ellen küzd új törvényekkel is, míg a szocialista opozíció, mint ahogy az újságban olvastam, a parlamentben már együtt is működik a jobbikkal. Igaz ez? Legalábbis érdekelne a véleménye

Prego, onore... asszony, egy percre. Arvoisa puhemies. Elnök asszony. Vammen miniszter úrnak igaza van, a homofóbia szégyen volt európai értékeink térképén. Szeretnék köszönetet mondani Reding alelnöknek azért, hogy ilyen világosan foglalt állást ez ellen a jelenség ellen. Az Európai Uniót világszerte azért becsülik, mert a jogállamiságnak és az emberi jogok betartásának elvéhez ragaszkodik. Ezért valamennyi európai országnak figyelnie kellene arra, hogy megfelelő jogszabályokat alkot, azok diszkriminációmentesek, és a burkolt stigmatizációt sem engedik meg. Nem szabad, hogy marginalizáljuk ezt a problémát. Különösen a fiatalok számára fontos az, hogy ez a kérdés megfelelő kezelést nyerjen. Van men miniszter úrnak és Redding eh, alelnök asszonynak szeretnék köszönetet mondani, de Obama elnököt is köszönet illeti, hiszen ő volt az első olyan amerikai elnök, aki elfogadta a homoszexuálisok házasságát. Ez is egy előrelépés. Grazie. La parola all'onorevole Head per... Köszönöm szépen. Most pedig Head képviselő. Köszönöm szépen. Az emberi jogok sokkal fontosabbak számomra, mint a tejkvóták itt az Európai Parlamentben. És Buszottil úr, igenis maradjunk érzelmiek, maradjunk emocionálisak, hiszen itt mégiscsak arról van szó, hogy nem engedik azt, hogy emberek szeretsék, szeressék egymást. Ezért diszkriminálják őket, sőt, megölik őket. Európában ebben a kérdésben a 2000-es években nem történt haladás. A tanács fiókjában fekszik az antidiszkriminációs irányelv tervezete, azért mert a tanácsban nincs egyetértés. Magyarországon olyan alkotmányt fogadtak el, ahol csak férfi és nő között lehetséges a házasság, a balti országokban pedig tiltják a homoszexualitásról szóló információk terjesztését. A egyik központi elem itt a család fogalma. A tanács a család tekintetében nagyon érzékeny. Azonban eh, a meghatározás más és más. Az európai együttműködésben vannak eh, bizonyos alapértékek, és eh, ez pedig eh, vonatkozik a szexuális orientáció más formáival élőkre is. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole Köszönöm. Thompson asszony kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai Uniónak mindig is vezető szerepe volt az emberi jogok és a demokrácia érdekében folytatott harcban. Éppen ezért holnap el kell fogadnunk ezt a homofóbia elleni állásfoglalást. Az LMBTI közösséget nem szabad, hogy diszkrimináció érje a szexuális orientációja miatt. Ugyanakkor változatlanul az a helyzet, hogy e közösség, a hozzátartozó emberek a szexuális orientációjuk miatt megaláztatásban részesülnek Európa szerte. Mi európaiként azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek véget kell vetni, és a homoszexuálisok másként, más homoszexuálisokkal kapcsolatos más eltérő bánásmódot be kell fejeznünk. Fontos, hogy az ő jogai biztosítva legyenek a társadalomban. Dániában egy olyan törvényt fogunk elfogadni a nyáron, amely lehetővé teszi, hogy templomi házasságot, esküvőt, egyházi házasságot is kössenek a homoszexuálisok. Fontos, hogy Európa progresszív álláspontot foglaljon el azon értékek területén, amelyet a mi társadalmunk alapköveinek tartunk. Köszönöm szépen. Most pedig Darden úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy emlékeztetett rá, az biztos asszony Belgium megdöbbent, amikor április 22-én szexuális magatartása miatt egy fiatalembert a halálra vertek. Ez egyértelműen homofób cselekmény volt, és nagyon jól mutatja, hogy ha a homofóbiát alábecsüljük, akkor is jelen van. És a sajnálatos valóság, hogy ez nem kivétel, és nem csak Belgiumban van, van fordul elő. A homoszexuálisok általában a legtöbb tagállamban agressz fizikai agressziónak is ki van téve, diszkriminálnak. Belgium egy nemzeti tervet akar létrehozni a homofóbia ellen, hogy rendszeresen fel tudjon lépni a személyek elleni erőszakkal szemben. Az Unió, amelyik büszkén vallja a toleranciát, a diszkrimináció mentességet, ugyanakkor Belgiummal együtt fel kell, hogy lépjen a homofóbia ellen ezért fontos a, diszkrimináció ellenes, horizontális diszkrimináció elleni irányelv, vagy én ezt jelentésemben is kifejtettem. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szavat a Kecskiáj keretében Sinclair képviselőnek első hozzászólóként. Thank you, uh, Madam Chairman. Um, I, Köszönöm szépen, elnök asszony, miután magam is érint, homoszexuális vagyok, szerintem már minden elhangzott. az én aggodalmam mindazonáltal az, hogy ezek a nagy szavak, amiket hallottunk, hogy a homofób utópiáról, de mi van a, annak a gyakorlatba átültetésére, amiről beszélünk? Engem két homofób incidensnek voltam az alanya, amióta képviselő vagyok, és a parlament végül is semmit nem tett. Ez harmadik országban is előfordul és egy olyan országban élek, ahol, ahogy Szara Latford mondta, hogy az egyik legjobb hely ö, homoszexuálisnak lenni, de sajnos nagyon sok ember van, akik nem mondhatják ugyanezt el magukról. És ö, Ukrajnában, itt a szomszédban vagy, na, komoly problémák vannak, és nagyon sok tagja, akik Ukrajnába utazzanak a képviselők közül, akkor vagy mint Európai Uniós képviselők is eh, ma eh, felhívják a figyelmet, hogy vigyázzanak és ne utazzanak lehetőleg Ukrajnába. Hogyha eh, bármilyen képviselő elmene Ukrajnába, akkor nem kellene, hogy bolykotálja ezt a rendezvényt Ukrajnában, mert az állampolgárok nem tudnak oda elutazni. Köszönöm. Morganti képviselő kap szót. Elnök asszony bizonyosan helyes leküzdeni a diszkriminációt, elítélve bármiféle erőszakot, de vannak szilárd pontok, amiket mindenképpen tiszteletben kell tartanunk, elsősorban a család, amely egy nő és egy férfi egysége, és amelyet esetleg gyermekek születése teljesít be, ez nem történhet meg azonos nemű párok esetében. A homoszexuálisok szabadon együtt élhetnek, megtalálva együttélésük eszközeit önkéntes alapon, de bizonyosan nem beszélhetünk házasságról vagy gyermekek örökbefogadásáról esetükben. Nem léphetünk fel a természet ellen, hiszen a nő és a férfi szükséges a szaporodáshoz. Minden egyéb egoizmus, amely egyes esetekben nagyon nyilvánvaló, például a, az anya férfiak esetében. Mindenki nyugodtan érheti az életét, tiszteletben tartásával egymásnak, de a dolgok természetes menetét is tiszteletben kell tartanunk. Elnök, köszönöm, Flasikova asszony következik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca Köszönöm szépen. Miniszter úr biztos elnök, nagyon nagy örömmel hallgatom a véleményeket. Nem fogok az EU-n kívüli országokról beszélni, hiszen a homofóbiával éppen elég probléma van az eu belül is. Az elmúlt héten a szlovák parlament egyik képviselője beszédet tartott, és azt mondta, hogy a homoszexuálisok betegek, akiket be kellene zárni és meg kellene gyógyítani. Úgyhogy nem kéne úgy tennünk, mintha csak az EU-n kívül lenne homofóbia. Itt az EU-n belül van homofóbia, és mindig is eh, megdöbbentnek az ilyen állapítások. Eh, ha valakivel találkozom, soha nem teszek fel kérdést a szexuális orientációjával kapcsolatban. Ha találkozom a barátaimmal, nem kérdezem tőlük meg, hogy mit tesznek eh, a hálószobában, mi az orientációjuk. Nem ennek alapján választom meg az embereket, akikkel barátkozom, hanem az élettel kapcsolatos hozzáállásuk, teljesítményük, személyiségük alapján sajnálom, ilyen támadásokra van szükség, nem van fordul elő, nem csak a szélsőségek részéről, hanem sajnos más felek részéről is, hogyha azonos nemű partnerek esetében az egyes tagállamok képtelenek a védelmet biztosítani, akkor lehet, hogy az EU-nak kellene jogalkotással élni ezen a szinten, hiszen ezt a naprendet nem lehet az egyes tagállamokban úgy tűnik kezelni. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. Prendergast képviselő kap szót. Thank you, a eh, chair. Köszönöm szépen, elnök. Nos, évről évre elítéljük a homofób eseményeket az állami, állami hatóságok és az egyének részéről, miközben úgy gondolom szép lenne nézni a saját országainkban is. Nemrégiben az Európai Parlament eh, LGBT eh, csoportja által eh, Reding asszony társaságában készítettünk egy műsort. Ott megígértük választóinknak és mindenkinek, hogy értük fogunk dolgozni, csak hogy a szexuális orientáció alapján való megkülönböztetés nem csak a munkahelyen történik meg, amelyre ugye kiterjed a jelenlegi rendelkezés is, hanem az emberek közötti bánásmódban is, ugyanúgy vallás alapon és egyéb alapokon létezik a megkülönböztetés. Itt nyilván a szubszidiaritást föl lehet vetni, azonban szükség lenne a, a jogalkotásunk megerősítésére. Köszönöm. Grazie, onorevole Cornelissen. Köszönöm, Cornelisen képviselő következik. Um, Köszönöm elnök asszony a szót. Vasárnap Ukrajnában jártam, ahol azt reméltem, hogy részt vehetek az első nationalistische extremisten büszkeségmeneten. Több mint 500 nacionalista fenyegette a résztvevőket, és egyszerűen a rendőrök nem tudták megvédeni őket, vagy nem akarták. És nem csak erről van szó. Ukrajnában a helyzet olyan, hogy még nehezebbé teszi majd az életüket ezeknek az embereknek, mert ugyan kapcsolatokat akarnak építeni ezek az országok Európával, vízumentességet, és feltenném a kérdést az Európai Bizottságnak. A szabas kereskedelem, az emberek szabad mozgása csak akkor legyen lehetséges, hogyha minden egyes állampolgár teljesen független attól, hogy milyen szexuális orientációjú szabadságot élvez. Köszönöm szépen, Miranda képviselő következik señora presidenta señora comisaria es muy interesante. köszönöm elnök asszony biztos úr nagyon érdekes az irányelv kibővítése a diszkrimináció ellenes irányelvről van szó nagyon örülök annak hogy a GLBT intergroup tagja vagyok ebben a parlamentben harcolok a homofóbia ellen, a gyűlölet, az intolerancia ellen, a szexista nyelvezet használata ellen, a nyelvi, fizikai erőszak ellen, az elbocsátások ellen a munkahelyekről. Mindezt le kell küzdeni az oktatással, a nyilvántás szabadságával, a toleranciával, a tisztelettel és az esélyegyenlőséggel. Minden második napon a világban megölnek egy embert szexuális orientációjú indíték miatt. 70 országban üldözik büntetőjogilag a homoszexuálisokat, akár halálra is ítélhetik őket. Garantálni kell tehát a jogokat, és fel kell lépni a homoszexuálisok diszkriminációja ellen. Ezért mindenféleképpen védelmezni akarjuk jogaikat. Reding. Köszönöm szépen, Reding biztos asszonyi a szó. Álljuk asszony. Azt hiszem, hogy Szinte egyhangúan nyilatkoztak a hozzászólók, a homofóbiának nincs hely Európában. Sem nyílt, sem rejtett formában. Egyetlen egy tagállamban sem, azokban sem, amelyek újak az európai családban, semmiféle állampolgárral szemben, akárhol is legyen, az EU-ban, vagy pedig az EU kívüli országokban, amelyek kapcsolatokat szeretnének építeni velünk. És azt hiszem, világossá tettem ö, hozzászólásomban, és idéztem Eston asszonyt, aki rendszeresen fellép konkrét területeken ezekben az államokban. Elnök asszony, mivel mindennel egyetértek, nem fogok mindent megismételni, ami elhangzott. Volt azonban egy kérdés, amelyre már többször írásban választattam, de azt gondolom, hogy itt, ezen a fórumon is, hogy világosá váljanak a dolgok, választ kell adnom rá. Ez pedig a mozgásszabadság irányelv, és a azonos nemű párok kölcsönös elismerése közötti kapcsolat. A mozgásszabadság irányelv értelmében az uniós állampolgárok és családtagjaik beléphetnek szabadon, és letelepedhetnek függetlenül attól, hogy azonos nemű házasságban vagy partnerkapcsolatban élnek. Ez rendkívül fontos az irányelv alkalmazása szempontjából. Az irányelv 24-es cikke biztosítja azt, hogy az azonos nemű párok amelyek élnek ezzel a szabad mozgásszabadsághoz kapcsolódó jogukkal, a szerződés hatája értelmében a befogadó országban is ilyen jogokkal élhessenek. Az a tény, hogy mozgásszabadságukkal élnek, nem jelenti azt, hogy az azonos neműek több joggal rendelkeznek majd a befogadó országban, mint a saját nemzetállamukban illetve azon állampolgárok számára biztosított jogokhoz képest, amelyeket az azonos ö, nemű párok élveznek abban az adott országban. Hogy ezt megfelelően alkalmazhassák, a tagállamoknak ö, nem kell ö, elismertetniük ezeket az uniós, ö, e, vagyis együttélési formákat. Csak állandó lakóhelyel kell rendelkezniük ezeknek a pároknak, családtagoknak, beleértve a feleségeket, férjeket, teljesen függetlenül attól, hogy milyen szexuális az irányi orientációval rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy minden tagállamnak egy uniós állampolgár házastársnak függetlenül szexuális orientációjától telepedési lehetőséget kell biztosítani. Az elf, a befogadó országnak azonban nem kötelessége saját nemzeti törvénye értelmében ezt elismerni. Ez a jogi kérdés. Nos, amikor nem megfelelően foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor mi a helyzet? Hadd éljek egy konkrét példával. a lengyel hatóságok nem voltak hajlandóak olyan állampolgárok számára ö, kibocsátani ö, dokumentumokat, akik azonos neműekkel akartak ö, ö, házasságra lépni. A bizottság fellépett, mondván, hogy ez nem kompatibilis a magán és család élet tiszteletben tartását illetően és a lengyel hatóságok tájékoztattak minket arról, hogy a lengyel hatóságok a jövőben nem fogják megkérdezni, hogy a jövőbeli házastárs vagy partner milyen nemű. Nos, azért mondtam ezt el, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy fellépjünk annak érdekében, hogy egy tagállamban a törvényeket alkalmazzák is, annak érdekében, hogy változtassanak egy olyan gyakorlaton, amely nem felel meg európai szabályainknak és törvényeinknek. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, Vámen miniszter úr a szó. Frau Formann, Elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt biztos asszony. Hogyha röviden összefoglalhatom, hogy milyen benyomásokat viszek magammal a tanácshoz, akkor elsősorban örömmel állapíthatom meg, hogy mindegy, hogy a parlament, a tanács vagy a bizottság szólal fel ebben a témában, ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Azaz a diszkrimináció leküzdése, a cél, valamint az alapvető jogok betartása nagyon fontos az európai együttműködés szempontjából. Ezen vita során már világosan kifejezésre juttattam, hogy a tanács teljes mértékben megfelel az Európa Tanácsnak e tekintetben. Itt lényegében arról van szó, hogy egyetlen polgárnak sem szabad elszenvednie a diszkriminációt szexuális orientációja okán. Ez egy alapvető elv. Ebben az összefüggésben természetesen nagyon fontos rögzíteni azt, hogy valamennyi tagállamnak meg kell hozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása céljából, hogy az alapvető jogok valamennyi európai polgár számára biztosítottak legyenek. Mindezt meg kell tenni a törvények keretében, de a gyakorlatban is. A Dán tanácselnökség ezen oknál fogva tovább fog dolgozni a diszkrimináció ellenes irányelven, amely fontos hozzájárulást jelenthet a munkahelyi diszkrimináció vonatkozásában. Megállapítottam, hogy itt nagyon erős kijelentések hangzottak ma el, és ezeket a kijelentéseket továbbítom majd a tanács felé, Ugyanakkor szeretném kifejezni azt is, hogy a Dán elnökség mindent megtesz a polgárok alapjogainak biztosításáért, elnökségünk utolsó pillanatáig, de természetesen azt követően is. A parlament tagjai, a bizottság vagy a tanács gondolkodásmódunktól, származásunktól, szexuális orientációnktól függetlenül egy közös feladattal szembesülünk, azaz gondoskodnunk kell arról, hogy a homofóbia ugyan Európa történelmének ijesztő része, de nem szabad, hogy Európa jövőjének is része legyen ez. Erről kell gondoskodnunk. Köszönöm. Ministro, ci sono ci... Köszönöm. Miniszter úr, öt állásfoglalási javaslat van, lezárom a vitát. A szavazásra csütörtökön kerül sor. Ora all'ordine del... Most pedig a napi rend értelmében